So then, colleagues, I think we should continue. Azt hiszem, hogy folytatnunk kell. Akik beszélgetni szeretnének, kérem szépen a termen kívül folytassák. Ez vonatkozik az ott hátul áldogáló kollégáimra is. Kérem szépen, hagyják el a termet, köszönöm szépen. Okay, so thank you. Now it's uh, quiet enough. Köszönöm szépen, most már elég csend van a teremben, most nézzük. Egy tanulmány bemutatására kerül sor őslakos népekhez tartozó fogyatékossággal élő gyermekek esetében. Rendkívül speciális kérdés ez, és kapcsolódik a mi véleményünkhöz, jelentésünkhöz, amely az őslakos népekről szól. Egy külső cég végezte ezt a tanulmányt, Loyolában, Andalúziában, Spanyolországban. Isabel Ingoazó professzor asszonyról van szó, politikai tudományok doktora, komparatív tanulmányok, társadalmi mozgalmak, emberi jogok és kisebbségek tanulmányaival foglalkozik. Az őslakos népek fogyatékkal élő gyermekei egy különleges kisebbségi csoportot képeznek, és különböző diszkriminációk érik őket, különböző beavatkozásokra van szükség az ő esetükben, viszont kevés a tanulmány. Az ENSZ berkeiben és csak a közelmúltban kapott figyelmet ez a téma. Lát, mi magunk is láttuk azt, hogy mennyire nehéz volt adatokat gyűjteni ebben a témában a szerző számára. Kedves kollégák, kaptak is a tanulmányról egy papíralapú dokumentumot, de az elektronikus változatát is kiküldtük ennek. Most pedig, professzor asszony, szeretnénk meghallgatni az ön prezentációját, szlájdokat is hozott nekünk. Tessék. Hello everyone. Hola, buenas tardes. Eh, bien, ante todo quisiera darles las gracias por darme la oportunidad de estar aquí, sobre todo por haberme dado la oportunidad. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy lehetőséget kaptam arra, hogy bemutassam, hogy mit tudtam meg. Nagyon sok mindent megtudtam nagyszerű férfiak és asszonyok részéről. Megpróbáltuk beazonosítani a legfőbb problémákat az adatgyűjtésben. Megnéztük azt is, hogy az ilyen fogyatékkal élő gyermekek esetében milyen visszaélési minták, modellek léteznek és megpróbáltuk kipulhatolni azt is, hogy az Európai Unió hogyan járulhatna hozzá a helyzet javításához ezen gyermekek esetében. Nagyon, most nem vagyok biztos abban, hogy jól tudom működtetni a távkapcsolót, mondja a professzor asszony, nem működik. Nagyon röviden kitérnék a, a módszertanra. Egy akadémiai és jogi irodalmi felvizsgálati munkát végeztünk el, átnéztük az ezzel kapcsolatos cikkeket, interjú és fókuszcsoportokat kérdeztünk meg, A 30%-a megkérdezetteknek vele született fogyatékossággal élt, 50%-uk pedig az életük során szerzett valamilyen fogyatékot. Kicsit lelassítok, mondja a beszélő. Az Európai Bizottság és a DEFCO munkatársai segítettek, és emellett civil szervezetek is. Ha a mintákat nézzük, hogy milyen módokon sértik meg a gyermekek jogait, Online kérdőíveket küldtünk ki kilenc országban, Afrikában, Latin-Amerikában és Ázsiában. És szeretük volna összevetni ezt más, a világ más tájaival. Három eset tanulmányt végeztünk el Latin Amerikára, Afrikára és Ázsiára. Megnéztük azt is, hogy az Európai Unió szakpolitikai kerete hogy néz ki. Azért, hogy megtudjuk azt, hogy az Európai Unió hogyan is válhatna a relevánsabb szereplővé az input szempontjából. Ami a nemzetközi jogi keretet illeti, az őslakos népek, fogyatékkal élő gyerekeire három nemzetközi egyezmény vonatkozik. Egyrészt az ENSZ gyermekek jogairól szóló egyezménye. Láthatják is itt ezen az oldalon, hogy melyik volt a legfőbb nyilatkozata ennek. Ezt az üzenetet vettük mi is figyelembe a tanulmány elkészítésekor. A másik egyezmény a fogyatékkal élő személyek ENSZ egyezménye. Ez az egyezmény kimondja azt, hogy a fogyatékkal élő nem személyi probléma, hanem egy ö, ö, szociális kondíció. Meg kell nézni az ő esetükben azt, hogy melyek azok a társadalmi akadályok, amelyek miatt nem tudnak teljes mértékben részt venni a társadalmi életben. A hetedik cikket vettük itt alapul, a gyerekekről szól ez, emellett pedig a 31, 32, 33-as cikket, adatgyűjtés, nemzetközi együttműködés és monitorozás. Az Európai Unió és az Európai Parlament számára ezek a cikkek nagyon fontos cikkek lehetnek. A harmadik része ennek a nemzetközi jogi keretnek az ILO egyezmény 1989-es, 169-es számú egyezmény, az őslakos gyermekekről vannak rendelkezései. És emellett az őslakos személyek jogairól szóló ENSZ nyilatkozat is egy idevágó anyag. A 21 és 22. cikkek az őslakos személyek azok, akik azoknak minősítik magukat, akik saját bevallásuk szerint azok. A tanulmányban a következő rész arról szól, hogy milyen adatokat gyűjtöttünk össze. Rendben. Ami az adatok meglétével kapcsolatos helyzetet illeti, egyenlőtlen a helyzet. Az ENSZ fóruma azt mondja, hogy 54 millió ö, fogyatékkal élő őslakos személy létezik, Kolumbiában és Brazíliában például pont fordítva van, mint az Egyesült Államokban és Kanadában. A fogyaték mértéke sok mindentől függ, vannak olyan, és éppen ezért az egyik közösséget lehet, hogy jobban sújtja, mint a másikat. Ezért nehéz az adatgyűjtés is. Azt kell emellett megnéznünk, hogy szakpolitikáknak van-e eredménye a helyszínen. A mérés esetében a washingtoni csoport véleményét vesszük figyelembe. Azt kérdezik, a washingtoni csoport kérdései a megfelelő kérdések arra, hogy a fogyaték mértékét felmérjük, megfelelő olyan kérdéseket feltenni, hogy meddig lát el például egy stadion másik végéig. Ez könnyebb, mint egész egyszerűen csak azt kérdezni, hogy valaki fogyatékkal él, és akkor arra azt válaszolja, hogy igen. Vannak olyan országok is, ahol az őslakosok meglétét tagadják. Emellett nagyon nehéz nemekre és korra lebontani az érintett személyeket. A következő pont a főbb jogokra vonatkozik, élethez való jog, a társadalmi életben való részvétel, oktatáshoz való jog, jog, ezeket a jogokat maguk az őslakos fogyatékkal élő személyek nevezték meg prioritásnak. Mindenki, aki megkérteztünk, azt mondta, hogy a legfontosabb az élethez való jog, de ez probléma vannak olyan közösségek, ahol megölik a fogyatékkal született csecsemőket. A fogyatékosságot egyfajta átoknak tekintik, vagy büntetésnek a családot büntetik azért, mert valamit tett. Továbbá a kínzás, megalázó bánásmód, Afrikában például az albinok esetében jelentkezik. Itt megbélyegzésről van szó, kulturális akadályokról. Az ilyen személyeknek, például az ilyen gyerekeknek például nem adnak enni. Társadalmi, gazdasági diszkriminációban részesülnek ők. Az interjúk során a fiúk és főleg a lányok esetében azt látjuk, hogy fizikai és szexuális erőszak áldozatává válnak, főleg az értelmi fogyatékos, vagy valamilyen kommunikációs fogyatékkal élő lány esetében a szexuális erőszak a hatalmi erőviszonyokról szól, és az elkövető büntetlenség, a büntetlenség úgy érzi, hogy büntetlen. Az áldozatok pedig nem rendelkeznek eszközökkel arra, hogy feljelentsék az elkövetőket. Emellett van a sterilizálás, voltak olyan közösségek, ahol az elkövetők, ahol a, az áldozatokat sterilizálták, a család úgy gondolta, hogy ezzel szüntetetik meg az ilyen szexuális erőszakkal kapcsolatos eseteket. A megbélyegzett személyek gyakran a házat is, saját lakásukat sem hagyják el. Nem hagyhatják el, van olyan, hogy a családtagjaik kötik őket ágyhoz. A közösségnek így vannak olyan tagjai, akik nem is ismerik ezeket a fogyatékkal élő gyerekeket, mert ezeket eldugják a házakban. Említettem, hogy sokan úgy élik meg, hogy ha ilyen gyerekük születik, az átok a családra nézve. A kulturális életben való részvétel is korlát a gyermekek esetében. Ez rendkívül fontos az első években. A gyerekek interakcióval tanulnak, megtanulják a szerepeket, elsajátítják azokat a készségeket, amelyek a felnőtt korukban fogják segíteni őket. Viszont ha nem engedik őket kijátszani társaikkal, akkor természetesen nem sajátítják el ezeket a készségeket, és ezeket a jogokat, ezeket a képességeket, készségeket sem fogják elsajátítani. Az ilyen gyerekeknek nincs barátja, és csak házon belül növekednek. Később nem jutnak tisztességes munkához sem, álláshoz sem. Persze az őslakos népcsoportok közül sok ilyen közösség távol él az iskoláktól. De még akkor is, ha megvan a megfelelő infrastruktúra, az valószínűleg messze lesz az, az őslakos népcsoportok helyi közösségétől. Hmm. Ezek a gyerekek nagyon gyakran nem járnak iskolába. Ennek következménye az, hogy otthon ülnek, és a gyermek kizsákmányolás áldozataivá válnak. Kenyában van például egy hálózat, mely faluról falura vándorolva gyűjti össze a gyerekeket, és aztán ö, arra kényszeríti őket, hogy kolduljanak. Végezetül interkulturális szolgáltatások, földhöz jutás, igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés, az ezzel kapcsolatos jogok, mind-mind olyan területek, amelyekhez nehezen férnek hozzá. Fogyatékkal élőket bebörtönöztek, megsértik jogaikat, és nincsenek is olyan helyzetben, hogy az elkövetőket feljelentsék nagyon nehéz az egészségügyi szolgáltatásokat is igénybe venniük. Melyek a fogyatékosság fő okai? Nyilván ezeknek a, főleg az akadályokhoz van köze. Egyrészt ott van szegénység, kirekesztés, a társadalmilag, gazdaságilag sérülékeny közösségekben nagyon költséges lenne ellátni a gyerekeket azokkal az eszközökkel, melyekre szükségük van ahhoz, hogy a közösség mindennapi életében részt vegyenek. És a fogyatékosságuk tovább súlyosbítja a szegénységet. Tehát ez egy ördögi kör. Beszéltem már a kulturális akadályokról, az előítéletről és a megbélyegzésről, ezért nem küldik őket iskolába. Emellett az ilyen közösségek nagyon távol élnek az alapvető szolgáltatásoktól, melyekre ezeknek a gyerekeknek szükségük lenne, és az okok között találjuk a konfliktusokat, valamint a természeti veszélyeket is. Az interjú során bukantunk erre rá. Kongóban vagy Nepálban például egy őslakos csoportnak menekülnie kellett, de a fogyatékkal élő gyerekeket egész egyszerűen csak hátrahagyták. Sürgősségi helyzetről volt szó, a gyerekeket egész egyszerűen ott hagyták, ahol voltak. Mert ilyesfajta katasztrófák esetén a fogyatékkal élő gyerekek igényeit nem lehetett figyelembe venni. Nincs túl sok időm, úgyhogy csak átugrom, gyorsan átugrom ezeket az oldalakat. Ha konkrét kérdésük van, akkor kérem, kérdezzenek. Brazília, Nepál, Kenya esetében dolgoztunk itt tanulmányokat, pozitív kezdeményezéseink is voltak tudva azt, hogy sok mindenen lehet még javítani. És említettem azt is, hogy az uniós szakpolitikai keretet is megnéztük, mely vonatkozhat a fogyatékkal élő gyerekekre. A tanácsnak vannak következtetései az őslakos népcsoportokra, az EKS-nek is vannak emberjogi eszközei, és az Európai Parlamentnek is vannak állásfoglalásai. Azt láttuk, hogy igen nehéz az Európai Unió számára figyelembe venni ezeket a kérdéseket, úgy, hogy csak kimondjuk azt, hogy oda fogunk figyelni arra, hogy felkérjük ezt és azt arra, hogy a szándéknyilatkozat mellett nincs más eszközünk különböző csoportokra. És ez, a, ez, ez gond, hiszen különböző személycsoportokra így nem tudunk pénzeket elkülöníteni. Ajánlások, az adatgyűjtés tekintetében nagyon sok mindent kell még tenni, javítani kell a jogi kereten is, meg kell nézni azt, hogy melyek azok a területek, ahol konkrétan felléphet az Európai Unió. Ami az agyagyűjtést illeti, az Európai Unió a 2030-as menetrend 17. SDG-ét tovább szorgalmazza. Párbeszéd, emberjogi politikai párbeszédek zajlanak a Washington csoporton belül, minőségi tanulmányokra van szükségünk. Rendkívül kényes kérdésekben a tanulmányok esetében pedig jó minőségű tanulmányokra is szükség van. Emellett technikai kapacitásokra is szükség van az adatgyűjtéshez, az Európai Unió ilyen tekintetben erős szereplő, van egy kezdeményezés Indigenous Navigator címmel, az ezzel kapcsolatos kérdőívet kell ö, feljavítanunk, ugyanis ez nem veszi figyelembe a washingtoni csoport kérdéseit, nem megfelelő módon ö, méri a fogyatékosságot végezetül megfelelő, a jogokat figyelembe vévő, ezen alapuló módszertanra van szükség. Azt kell megnézni, hogy milyen jogokat sértenek meg, és hogy milyen szociális, társadalmi akadályok léteznek. Ami a keret javítását illeti, az Európai Unió folytathatja a politikai és emberjogi párbeszédeket a tagállamokat sürgetnie kell arra, hogy az idevágó ENSZ egyezményeket ratifikálják, a fogyatékkal élő őslakos gyermekek jogairól szóló egyezményt például. Emellett az ICVD különböző a, figyelme kell venni az ICVD-t az uniós irányelvekben. Van egyébként egy másik tanulmányunk, erről is beszélhetünk később. A jogi keretet javítana, javíthatnánk ezzel. Kidolgozhatnánk bizonyos jegyzőkönyveket, az előzetes inkluzív jóváhagyásra vonatkozóan. Ezt a jóváhagyást a fogyatékkal élő őslakos népcsoportokhoz tartozó személyek kell, hogy megadják. Sokszor ez nem is létezik, nem is kérdezt, kértek az ilyen személyektől előzetes jóváhagyást ahhoz, hogy az ilyen megkérdezésekben ők legyenek az adott tanulmánytárgya. Továbbá párbeszéd nemzetközi konferenciák során láthatóbbá tehetnénk a, um, ezt a csoportot, az uniós tagállamokat pedig felkérnénk arra, hogy rendszeres alapon küldjenek be információt az ilyen népcsoportok jogairól és a jogaik érvényesítéséről. Továbbá néhány konkrét lépést, a tudatosságnövelő kampányoktól kezdve a szülői szövetségek támogatásán keresztül egy sor egyéb javaslatig még biztosítani lehetne, és felül kell vizsgálni a költségvetést. Ezt hangsúlyozták, ezt hangsúlyozta az a személy is, aki ennek a szervezetnek a az illetékese. Mindenképpen szükség van arra, hogy legyen külön költségvetési sor is az őslakos népek fogyatékkal élő gyermekeire. Azokat a, azokra a gyerekekre kellene összpontosítanunk, akik eh, ezeket a jogokat kell, hogy gyakorolják. És állok elébe a kérdéseiknek. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Inglacó professzor asszony, köszönjük szépen a tanulmányt, hogy ismertette a tanulmányt és az ajánlásait is. Kedves kollégák, ki kér azt is szót tessék. Muito obrigado. <clears throat> Eh, quero em primeiro lugar saudar e agradecer. Köszönöm szépen. Először is szeretnék köszönetet mondani és gratulálni Inguanzo asszonynak. A beszámolója valóban imponáló és érdekfeszítő volt. Az Európai Parlamentben sokat foglalkozunk ezzel a kérdéskörrel. A fáz... Hát én előadója vagyok egy olyan jelentésnek, amely tulajdonképpen lassan e, eljut a készültségi szakaszba, és az ős lakos populációval foglalkozunk világszerte, úgy érzem, hogy az Európai Parlament és annak is bizonyos küldöttségei nagyon is tisztában vannak azzal, hogy milyen a helyzet. Azt hiszem, hogy fel is lépünk, és fel is kell lépnünk a jogai kérvényesítés érdekében. Az őslagos népekhez tartó tartozó fogyatékossággal élő gyermekek helyzete, ugye az előttünk fekvő téma, legyen szó bármilyen típusú fogyatékosságról. Ezt illetően a következő kérdést szeretném önhöz intézni. Milyen típusú és milyen fokú ö, problémákról van szó, ugye a gyermekgyilkosságoktól elkezdve, ennek lehetnek kulturális ö, beidegződések az okai. Nagyon gyakran előfordul az, hogy a gyermek, hogy is fogalmazzak, azzal vádolják, az a bélyegzik meg a gyereket, hogy hogy a múlt bűne miatt ö, született fogyatékkal. Ezekben a közösségben, társadalmakban ez viszonylag gyakori. A másik probléma az az őslakosok kapcsolata az államhoz viszonyítva. Kérdésem tehát az érintett államnak milyen mért állam milyen mértékben képes, és milyen mértékben köteles együttműködni ezen őslakos közösségekkel, annak érdekében, hogy ez ilyen arhaikus és bizony igencsak elavult, embertelen szokásoktól megszabaduljanak. Tudom, hogy az alapvető kérdés az, hogy ha elfogadjuk azt, hogy az emberi jogok egyetemesek, akkor kötelességünk ezeknek egyetemesen érvényt szerezni egy konkrét őslakos közösség helyzetére viszonyítva viszony igen gyakran nagyon nehéz lehet úgynevezett egyetemes emberi jogoknak érvényt szerezni. Ezért kell az érintett államoknak kéz a kézben dolgozniuk, együttműködniük az őslakos népekkel, hogy ne erőszakkal, hanem felvilágosítással jussanak el oda, hogy megszűnjön ez a borzasztó gyakorlat. Nagyon sok olyan országról, államról tudunk, amelyek egész egyszerűen amiket hidegen hagy az, hogy mi folyik az őslakos népek körében. Általában az emberi jogokra fittyet hánynak hogy még az őslakos közösségek körében. Arról van szó, hogy annyira messzire laknak a megfelelő szükséges egészségügyi infrastruktúrától a városoktól, hogy a fogyatékolő gyermekeken segíteni egyébként is igencsak nehéz lenne. Ezért van az, és teszem fel a kérdést, hogy fontos lenne tudnunk, hogy hogyan látja a kapcsolatot az őslagos népek, illetve az anyaállam közötti kapcsolatot, hogyan képzelhető el az együttműködés a kettő között. de... Tehát az Európai Unió annak érdekében, hogy a fejlesztéspolitikai eszközökkel élve az adott országok számára nyújtott fejlesztéspolitikai támogatások keretében valahogy segítsen ezen olyan pedagógiai felvilágosítási programokkal, amelyekkel talán némi humanitást vihetnének ezekbe a közösségbe. Köszönjük szépen, Assis úr, Korau kollega következik. Grazie, President. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is megköszönöm a tanulmányt, illetve a, a, a magyarázatot. És az őslakosokkal szembeni erőszak, intolerancia szinte végtelen úgy tűnik az őslakosokhoz tartozók, akiknek az egyetlen bűne, hogy nem akarták a nyugati világ kulturális, szociális modelljét átvenni, továbbra is zajlik. Diszkrimináció, ér, éri őket, megfosztják őket jogaiktól. Ez a tanulmány most már rávilágította arra, hogy az őslakosokhoz tartozó fogyatékossággal élő gyerekek helyzete milyen. Kiemelte a lényegi elemeket, hogy milyen diszkrimináció éri ezeket a gyerekeket az őslakos közösségben, eléggé nagy területű átfogó diszkrimináció, a, egyébként a fogyatékossággal élők és a fogyatékossággal élő gyerekek is ne diszkriminációt szenvednek el az őslakos közösségben. Eddig ez az aspektus eléggé kevésé volt tanulmányozott, és kevés adat is volt. A gyerekek ugye nem csak hogy a legkiszolgáltatottabbak, hanem gyakran megölik őket, megcsonkítják őket mindenfajta hiedelmek miatt és nem tudják még a korlátozott jogaik, nem tudnak még a korlátozott jogaikkal sem élni, sőt gyakran az életük is veszélyben forog, hiszen meggyilkolják őket, és ezek a gyermekek be kell, hogy kerüljenek minden politikába, nemzetközi együttműködésbe, fellépésbe. Nagyon fontos, hogy az Európai Unió is egy speciális megközelítés dolgozzon ki, a fejlesztés politikában is legyen erre külön figyelem fordítva, ahogy ön az Iszi Szent Ferencre hivatkozott, én is ahogy az úr is felhívta erre a figyelmet, szeretnék rákérdezni én is arra, hogy az őslakos közösségekben milyen intézkedések alkalmazhatók, és hogy uh, mi, uh, mit uh, tehetünk, az egyes tagállamok, az Európai Unió hogyan tudja segíteni azt, hogy hatékonyan lehessen megvédeni ezeket a gyerekeket, ezt a leginkább diszkriminációnak hitett közösséget. Thank you, Mr. Corona, Madam Weber, please. Thank you very much, Jill. Well, thank you very much. Köszönöm. Presentation of your work. It is indeed very impressive. Köszönöm szépen, elnök asszony, valóban imponáló volt ez a beszámoló és maga a tanulmány is és eh, valóban aktuális, mert a legutóbbi plenárison az Európai Parlament legutóbbi plenáris ülésén egy olyan sürgősségi jelentést fogadtunk el, amely a kegyelemgyilkosságokkal foglalkozott. Igazából arról szólt, hogy a saját gyermekeik életét veszik el a szülők, azért mert fogyatékkal születnek, és bizony eh, mind a szülőket, mind a gyermekeket megbélyegzik a közösségen belül. Hát a gyilkosság egyáltalán nem kegyelmes, tehát magának az állásfoglalásnak a címe is már e, igazából eh, mellé nyúlás volt, de maga a téma mégiscsak nagyon kényes, vitatott és aktuális. Fontos, hogy hívták a figyelmünket erre a problémára. Amit ön itt leírt, elképesztő, hogy milyen mértékű problémáról van szó, hogy mennyire elterjedt, hány embert érint ez. És a kérdésem a következő. Valahogy nehezen tudom elhinni azt, hogy ez csak az őslakos közösségekben fordul elő. Ennek sokkal elterjedtebbnek kell lennie a társadalom egészében, a hagyományok miatt azért, mert zárt közösségekről van szó. Tehát amikor a felvilágosításról beszél, akkor valószínűleg az egész társadalmat kell célozni, nem csak az őslakos közösségeket. Megpróbálták eddig beazonosítani azokat a módszereket, hogy hogyan lehet az uniós pénzeket úgy elkölteni, hogy ezek a pénzek valóban közvetlenül rászoruló gyerekekhez, gyermekekhez kerüljenek? eleve felmerül a kérdés, hogy el tudnak eljutni, el lehet eljutni közvetlenül az érintett közösségekhez, vagy mindenképpen a civil szervezeteken, vagy az adott állam hivatalos szervén keresztül lehet ezt csak megvalósítani. Köszönjük Weber asszony, most pedig Buchner úr. Köszönöm szépen ezt az érdekvezítő tanulmányt. Beszélt egy kérdésről, ami számomra nagyon fontos, arról, hogy a fogyatékosság szorosan összefügg a társadalmi gazdasági helyzettel. Kérdezném, hogy vajon az EU-nak nem kellene arra összpontosítania, hogy jobb feltételeket teremtsen annak érdekében, hogy ezekben az országban kevesebb fogyatékkal élő szülessen, legyen vannak bizonyos műtétek, bizonyos betegségekre emellett a megelőző jellegű oltások. Van lehetőségünk arra, hogy meggátoljuk a fogyatékosság kialakulását. Mindenek előtt erre kellene összpontosítanunk. Köszönöm szépen, Buchner úr. Nekem is lenne egy kérdésem. Az albizottság a gyermekházasságokról is készít egy jelentést. Önök a tanulmányokban a fogyatékossággal foglalkozó ez külön megbízottra is hivatkoznak. És azt mondják, itt most idézek a külön megbizottól, az lakos fogyatékkal élő lányok és asszonyok esetében nagyobb a valószínűsége a kényszerházasságnak, a ö, szexuális erőszaknak, illetve a nem szándékos terhességeknek. El tudnám mondani, hogy miért nagyobb az ő esetükben a kockázat, hogy ilyen jelenségekkel szembesüljenek? Nem látom jelentkezni a kollégáimat, de a külügyi szolgálat képviselőjének is szót adnék most, tessék, kérem szépen. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm, hogy az LKS is szót kaphatott. Én is méltatnám a tanulmányt. Kiváló anyag. A fogyatékkal élő őslakos gyermekek minden szakpolitikánkban megjelennek, az egyezményekben az őslakosokkal kapcsolatos szakpolitikánkban is, és külön odafigyelünk a többszörös, a halmozott fogyatékosságra, diszkriminációra, bocsánat. Azt látom, hogy lehet, hogy az elmúlt években széttöredezett volt a témában a munkánk ha megnézem a humanitárius párbeszédeinket, először megbeszéltük a gyermekek jogait, aztán megbeszéltük a fogyatékkal élők helyzetét, és aztán párbeszédet kezdtünk a kisebbségek és az őslakos népekhez tartozó személyekről. De ezeket soha nem kapcsoltuk össze egymással. Ez a tanulmány nagyon fontos lesz a mindennapi munkánkban, mert egy sor ajánlást tartalmaz arra, hogy a fogyatékkal élő őslakott gyermekek igényeire hogyan figyeljünk oda. Mivel ön említette a konfliktusos helyzeteket, a válságövezeteket, ahol a lakóhelyüket el kellett hagyniuk az őslakos csoportoknak. Szeretném felhívni a figyelmét eh, tanácsi következtetésekre. Az ECO főigazgatóság figyelembe veszi a legsérülékenyebb személyek igényeit beleértve a fogyatékkal élő személyeket is, akkor, amikor humanitárius lépéseikről van szó. Végezetül lenne egy ö, megjegyzésem. A gyerek gyilkosságokra vonatkozóan nem mindig a kulturális magyarázat az egyetlen magyarázat. Sok őslakos személy önmagát alig eltartani képes kultúrákban él, létminimum alatt. Egész egyszerűen nincs eszköze arra, hogy felneveljen, hogy tápláljon egy fogyatékkal élő gyereket. A munkánkban erre odafigyelünk, ezt integráljuk is a politikánkban az őslakosok esetében. A 2030-as SDG célokat így próbáljuk meg elérni. Köszönöm szépen a jelentését. Mi mindennapi munkánkban ezt az anyagot használni fogjuk. Köszönöm szépen. Igvánzó professzor asszony, tessék. Vale. Voy a intentar ir en Rendben, köszönöm szépen. Akkor megpróbálok végigmenni a kérdéseken az elhangzásuk sorrendjében. Assis úrral kezdeném. Valóban állami ügynöksége képviselői által elkövetett szexuális zaklatás nem csak a közösségeken, őslakos közösségeken belül, hanem azokon kívül is probléma az érintett országokban. A közeli falvakban például. Az gyermekek jogainak garantálásában milyen szerepet játszhatnak eh, ezek a szervezetek. most itt van a Nemzetközi Gyermekjogi Egyezmény, hogy csak egyet említsek, amely tulajdonképpen a gyermekek jogainak eh, megőrzését célozza. A kultúra megőrzése és a gyermekek jogainak nem lábba a tipása szerintem igenis összeegyeztethető. Az ENSZ főmegbízottja nyilatkozott ez ügyben azt, hogy az elkövetőket és nem magát a hagyományt kell büntetnünk. Ez önmagában nem bűn. Alapvetően a bűnt kell üldözni, nem az elkövetőt. De az államnak ugyanakkor kötelessége közbelépni akkor, hogyha a gyermek jogai sérülnek, illetve meg kell teremteni a lehetőségét annak, a körülményeket ahhoz, hogy valóban élvezhessék a gyermekek az őket megillető jogokat az államnak, ez a kötelessége. Nem csak bizonyos bűnök meg üldözése és elkövetők megbüntetése a feladat, ennél sokkal összetettebb feladat vár az államra. Az ENSZ és a nemzetközi közösség természetesen ebben részt kell, hogy vállaljon. Valaki, aki fogyatékkal született és ezzel fogyatékkal él, pontosan ugyanolyan jogokat kell, hogy élvezzen, mint az, aki teljesen egészségesen látott napvilágot. Azt hiszem, hogy ezen a téren persze be kell avatkozni az államnak. Azt mondom, hogy nem üldözendő a bűncselekmény, ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy a hagyományokat mindenestül el kell törölni, vagy egy hitet el kellene tüntetni a földszínéről. Koráú úr kérdésére reagálok ugyanis ő feltette azt a kérdést, hogy mit tehet az EU és mit tehetnek a tagállamok. Minden ajánlást nem soroltam fel egyesével, de az uniós források célzottságáról érdemes azért itt beszélni. Például mivel lehet remenni a harmadik országokat arra, hogy a nemzetközi egyezményekhez csatlakozzanak, a nemzetközi jogot tiszteletben tartsák, hogy a felvilágosítási projektekre több pénzt fordítsanak. Ahogy említette, az őshonos közösségeket ez érinti, de hát az ország, a társadalom egészét sem kerüli el ez a probléma. Ez nem egy elszigetelt problematika. Fontos, hogy a fogyatékkal élőket a társadalom ne teherként lássa, ne így élje ezt meg. Csak azért, mert valaki albinónak születik, ez nem jelenti, hogy ők teher, vagy, vagy hogy, hogy bármi baj lenne velük. A felvilágosításra, a képzésre kell helyezni itt a hangsúlyt, digamos, dar fondos también a cualquier tipo de proyecto que sea... Eh, És bármiféle olyan projektet támogatni kell, amely egyetemesen hozzáférhető. be. a globális hálózathoz tartozók például egy mindenki számára megközelíthető, hogy akadálymentes iskola megépítése semmivel sem kerül többe, mint egy nem akadálymentes iskolái. Egész egyszerűen úgy kell megtervezni, de ez több költséget, problémákat nem jelent. Ezért persze meg kell harcolni, ez nem jön magától, e, hiszen megszokott e, beidegződéseken kell felül emelkedni. Azt hiszem, hogy ehhez sokak akaratára és bátorságára szükség van. A gyermekgyilkosságok ügyében mit lehetne tenni? Például e, azt mérhető, hogy milyen hatással, kihatással van a közösségekre a gyermek gyilkosságok ügye, illetve hogy a, az anyák milyen van tájékoztatásban részesülnek még a szülés előtt, a, általában az anyakönyvezés problematikája is felmerül, nem tudják, hogy hány gyerek mikor, hol született, a, ezek hiányában nagyon nehéz világosan látni az ügyben. A gyermekgyilkosságok problémáját nem szabad alábecsülni. Nagyon sok helyen jemző ez, de ez nem azt jelenti, hogy mindenütt jelen van. Vannak olyan is honos őslakos közösségek, népek, akiknél igenis megérik a fogyatékkal születettek a felnőtt kort, ez azt jelenti, hogy ez azért nem érint minden őslakos népet. Ha comentado la señora Weber? Weber, creo que era. Sí. Renáta Weber kérdésére reagálni következőként, aki, ha jól értettem, arra volt kíváncsi, hogy a az úgynevezett kegyelemgyilkosságok ügyében mit tudok hozzáfűzni a problémához. Ezt a kérdést mi is vizsgáltuk. És azt láttuk, arra jutottunk, hogy az Európai Unióban is előfordul ez, tehát nem csak az őslakos népek körében fordul elő ez a gyakorlat. Az igazi baj az, hogy fogalmunk sincs, hogy milyen gyakori ez a probléma. A természeténél fogva lehetetlen szinte mérni ennek a gyakoriságát, és így az esetleges fellépés hatékonyságáról sem sok mindent tudunk mondani. Hogyan tudjuk azt, hogy melyik probléma, program az, amelyik működik, melyik, amelyik nem. Talán maguk az érintett őslakos közösségek tudnák, illetve az ott élők tudnák megmondani, akiket érint ez a probléma, hogy nekik milyen segítség jött volna jól. Azt hiszem, hogy mindig az érintett közösségekkel kell felvenni a kapcsolatot, az ő véleményüket kell kikérni, ez ügyben is. Hiszen az őslakok, őslakos népek körében külső szemlélőnek nagyon nehéz megmondani, hogy pontosan mik a szükségleteik, igényeik. Kérdezzük meg tőlük. Következő Buchner úr, aki arra kérdezett rá, hogy nem lenne-e egyszerűbb orvosi megoldásokat alkalmazni. Nos, erre azt kell mondanom, hogy nem. Hiszen a probléma nem az, hogy valaki fogyatéka születik, vagy fogyaték kalilővé válik. A baj az, hogy a társadalom elutasítja a fogyatékkal élőket. Hogyha valaki látássérült, hallássérült, vagy mozgásában korlátozott, itt mellettem például Lochbiller asszony, aki szemüveges, nyilván nem tökéletes a látása. Ettől még nem fogyatékos, illetve ettől a minimális fokú fogyatékiktól ő még nem lesz teher a társadalom számára. Ez az, amit föl kell fogni. Az akadálymentes infrastruktúra, ahogy ezt próbáltam említeni, gyakran bizony semmivel sem kerül több pénzbe, mint a nem akadálymentes infrastruktúra. Vagy például azzal, hogy ilyen távoli területekre küldünk orvosokat, nem fog feltétlenül kevesebb fogyatékos gyerek születni, de ha még így is van, akkor is lesznek, maradnak ilyenek mindig. Tehát erre valamilyen globális megoldást kell találni. Úgy érzem, hogy az ENSZ egyezmény alapján teljesen más megközelítést kell alkalmaznunk. Ez egy társadalmi probléma, a társadalmi falakat kell lebontanunk, nem fizikai, orvosi problémaként ragadnám ezt meg. Lockbiller asszony felvetésére reagálva, mi szerint gyakoribb-e a fiatalkorúak házasságba kényszerítése. Nos, arra jutottunk, hogy az őslakos népek körében a fogyatékkal élőket nem tekintik teljesen önállónak, nem tekintik beszámíthatónak, még 20-25 évesen is kisgyerekként kezelik őket, és a családjuk dönt helyettük, eldöntve, hogy kihez, kivel köthetnek házasságot, a, és vagy kivel nem, és hát ez bizony gyakoribb, mint a nem fogyatékkal élők körében. Nagyon gyakran fordul elő, hogy kényszerezésekbe kényszerítik őket, anélkül, hogy ezügyben a véleményüket kikérnék. Uh, um, Az EKS, tehát a külszolgálat képviselőjének felvetésére reagálva teljes egyetértésben vagyunk ez ügyben. Sokat beszéltem a kulturális okokról, amelyek ezeket a stigmákat és emberjogsértéseket okozzák, de a szegénység, a társadalmi kirekesztés is az okok között keresendő. Az ilyen kiszolgáltatottság, kitettség megszüntetése mindig segít, és a szegénység csökkentése is olyasmi, ami mindenképpen jó ötlet. Sokan azonban úgy gondolják, hogy ha a jövőben a család nem látja majd hasznát egy gyereknek, akkor például az ő táplálására nem úgy gondolják, hogy nem éri meg energiát, időt, pénzt fordítani. Ez nyilván egy kulturális becsípődés. Minél szegényebb a család, annál valószínűbb, hogy a fogyatékkal született gyermeket elhanyagolják, alultáplálják, mert ezt gazdasági teherként élik meg. És egész egyszerűen azért, mert nem kapnak senkitől segítséget, és bizony a család számára valóban ez teher lehet. Ezért fontos eljutni a, a helyi közösségekhez, ahol egyébként sokkal nehezebb eljutni, mondjuk a kórházba, sokkal nehezebb eljutni iskolába, főleg akkor, ha mondjuk egy kerekesszékes gyerekről van szó, ilyenkor igenis segítségre szorul a család. Remélem, hogy ezzel a kérdések többségére sikerült választ adnom. you very much. <laughs> And, uh... Köszönöm szépen, azt hiszem megtette. És megköszönök minden, megköszönöm mindenkinek, önnek is a munkáját, a tanulmányt is, nagyon sok információt kaptunk belőle. I think now we could start actually, even we are four minutes early. Ugyan négy perccel előrébb tartunk a napi rendünknél. Szeretnék tovább lépni, meg tudjuk beszélni Assis úrral az előadóval, a következő pontot, amely az őslakos népek jogainak megsértését érinti, ide tartozik az agresszív földszerzés is. Januárban a tervezetet megvitattuk, ma az ajánlásokat vitatjuk meg, 221 módosító indítványt nyújtottak be ugyanis a kollégák, ezek valamennyi nyelven elérhetőek. A tárgyalások már beindultak a kompromisszumos módosító indítványok elkészítésére a fejlesztés, illetve a Nőjogi Bizottság is dolgozik a jelentésen. A Fejlesztési Bizottság azt kérte, hogy az AFET-ben a szavazást halasszák el április 23-24-ről, azért, hogy még meg legyen az elegendő idő a saját véleményük elfogadásához. Tehát a külügyi bizottságban május 16-án kerül sor majd a szavazásra. Akkor a technikai információk után átadom a szót az előadónak, Assis úrnak. Körülbelül 25 kompromisszumos módosító alakul, formálódik de azért már azt mondhatom, még lesz szükség többre, de legalább már fél úton vagyunk. Van nagyon érdekes módosító indítványok, amelyeket benyújtottak a kollégák. Nagyon, tényleg nagyon látható, hogy minden kolléga javítani szeretne az őslakos emberek helyzetén, és az is látszik, hogy ebben a parlamentben nagy a tájékozottság, tehát nagyon is tájékozottak a képviselők az őslakos népek élet körülményeiről és azokról a jogsértésekről, amelyeket ők elszenvednek, és ez valamennyi politikai um, csoportosulásra igaz, tehát ez a teljes politikai spektrumon megfigyelhető. Kellemes meglepetés volt azt tapasztalni, hogy mindenek ellenére van olyan téma, ami összehozza a frakciókat, valamennyi frakciót maga mögött tud tudni de egyébként is több minden hoz össze bennünket, mint ami szétválaszt. Nagyon határozott, következetes üzenetet szeretnénk küldeni a parlament részéről ebben a témában. Talán egyetlen egy pont van, ahol nem értenek egyet a képviselők mindenben. Wagner úr 25-ös, 25-ös javaslatában azt javasolja, hogy legyen egy állandó jelentéstevője ennek a témának, és szerintem ez egy nagyon jó javaslat, én egyetértenék azzal, hogy ez benne legyen a végső jelentésben, ugyanis ez sokat segítene a munkában, hogy folyamatosan figyelemmel kísérjük az őslakos népek helyzetét, és hogy azt is nyomon kövessük, hogy mi történik a mi munkánk eredmények képpen. Úgyhogy a frakciókat arra kérném, hogy ezt támogassák. És hogy mindenki, aki szeretne javítani ezen a jelentésen, legyen nyitott ez iránt a javaslat iránt is. Ez nem az én javaslatom volt, de úgy gondolom, hogy nagyon sokat segíthet. 400 millió személyről beszélünk ugyanis, 60 országban, több mint 60 országban, és több mint 5000 különböző közösségről van szó. Ők természetesen nem nagyon láthatóak a médiában, nagyon gyakran szenvednek el jogsértéseket. Gyakorlatilag az is előfordul, nem csak, hogy megsértik a jogaikat, hanem hogy tájékozatlanok is a jogaikkal kapcsolatban a hatóságok, illetve a társadalom, ahol élnek, tehát mi azon dolgozunk, hogy az ő láthatóságukat erősítsük, és elmondtam ugye, hogy egész ideig csak bizonyos pontokon voltak nézeteltérések, általában egyet értettünk, de hogy nagyon fontos, hogy ezt a javaslatot fogadjuk el, mert így biztosíthatjuk a nyomonkövetést, a jelentés is fontos, de hát ez is ez a nyomonkövetés is fontos lenne. Látható, hogy az Európai Parlament valóban foglalkozik ezzel a témával, és hogy emellett nagyon fontos, hogy egy struktúrát felépíthessünk, és így tudjuk a folyamatosságot biztosítani. Köszönöm szépen, köszönöm Ászéz úr, és akkor a néppárt árnyék előadója Celler úr, és Tubur szól helyette. On the short statement. Köszönöm szépen, a kollégáim rövid nyilatkozata van nálam. Szedár úr, nevében szeretnénk köszönetet mondani az előadónak a jó együttműködésért. Nagyon fontos az, hogy a minden őslakos népcsoport jogáért harcoljon az Európai Unió. Hangsúlyozom, 350 millió szeméről beszélünk, de 20%-a a területeknek háborús övezet. Ezért nagyon-nagyon fontos az az információ, amit kaptunk. Celor azt mondja, hogy áll elébe a jó együttműködésnek a jövőben. Tulajdonképpen ennyit részünkről köszönöm. Chip. Maybe uh, Madame Weber? Köszönöm szépen Alder részéről. Igen, köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen az előadónak a jelentéstervezetet, továbbá nyitottságát is, nyitott volt a benyújtott módosító indítványokkal kapcsolatban. Az árnyék előadóknak is köszönetet mondok, mert a tárgyalások során rendkívül konstruktív, konstruktív szelleme zajlott a munka, és nagyon sok mindent elértünk rövid időn belül. Úgyhogy ami még hátra van, azt már könnyen megejtjük. Örülök annak, hogy a frakciónk számára fontos néhány téma, mely megjelenik néhány módosító indítványban is, a kompromisszumokban szerepel és hogy ezeket minden frakció támogatni tudja. Itt csak néhány pontot emelnék ki, a sürgősségi alapot, a nők jogait védő személyekre, aktivistákra, emellett nagyon világos az, hogy a korrupció és a földvaglás között világos a kapocs, ezért harcolni kell a vállalatoknak, a nemzetközi, nemzeti tag, ö, szereplőknek, a tagállami hatóságoknak. Továbbá támogatták azt, hogy dolgozunk ki, kérjük a szociális fejlesztési menetrend kidolgozását az őslakos népcsoportok esetében. Emellett összpontosítsunk a fenntartatóságra, hogy megoldhassuk a konfliktusokat a földfoglalás esetében. A bizottságnak van egy közleménye 2013-ból, mely egy vitarendezési mechanizmust javasol az őslakos népcsoportoknak. Ezen pontokkal kapcsolatban véglegesíteni fogjuk a kollégáimmal a kompromisszumokat, és majd szavazni fogunk, ha jól értettem, elhalasztottuk a szavazást. A legutóbbi alkalommal volt egy javaslat, említette ezt az előadó, és erről tárgyalnunk kell most itt hangosan gondolkodom, azon gondolkozom, hogyha nem lesz itt egy állandó parlamenti előadónk, akkor a, esetleg a drá részéről legyen egy állandó előadónk. A drán belül kellene megváltoztatnunk a munkamódszerünket. Ezen a javaslaton is elgondolkozhatnánk. Igen, jól értette. Májusban szavaz az AFET, és azt mondják, hogy a plenárison júniusban vagy júliusban. Buchner úr? Köszönöm szépen. Az előadónak én is szívből jövő köszönetet mondok. Nagyon-nagyon jó volt az együttműködés. Az együttműködés során sok érdek érvényesült. Egy dologra utalni szeretnék, mert említették önök is, az állandó előadó gondolata. Mindenképpen szükség van rá erre a személyre. Az utóbbi időben voltak olyan fejlemények, amelyek rendkívül riasztóak a számunkra. Gondoljunk csak Felső Egyiptom őshonos lakosaira. Ők nem is tudnak hazatérni. Gondoljunk Brazíliára. A mezőgazdasági miniszternek akkora területe van, amely akkora, mint Spanyolország, és onnan elütö, elüldezik az őslakosokat, mert szóját akarnak Európa számára termelni. Ez a mi felelősségünk. És úgy gondoljuk, hogy egy speciális, különleges, állandó előadó nagyon fontos szerepet játszhatna a külügyi, a külkereskedelmmel foglalkozó szakbizottsággal való kapcsolatainkban. Az Európai Uniónak magára kell vállalnia a felelősséget, mostanáig ezt nem tette meg kielégítő módon. Köszönöm, Ignáció Korráó, tessék! Bene. Igen, köszönöm szépen. Először is szeretnék is kollégának gratulálni az elvégzett munkához. Sajnos én a múlt héten nem tudtam részt venni a Strasburgi ülésen, mert édesapa lettem, de... Thank you. Köszönöm szépen. Legalább ez egy jó hír, de elolvastam a szöveget, és módosító indítványokat is készítettem hozzá. Az egyetlen egy célom az volt, hogy én is megerősítsem az előadó által felvett irányt, amelyvel egyetértek. A 120 módosítóban mondom, hogy mennyire fontos a fogyatékossággal élő őslakos néphez tartozó gyerekeket integrálni, és hogy az LKS-t is bevonjuk, kérjük azt, hogy a nemzetközi jogi keretekben legyen ez jobban elismerne. A, ez volt a 120-as módosító, a 121-122-esben pedig, ugye a fejlesztési politikák keretén belül mindig vegyék figyelembe az őslakos néphez tartozó fogyatékossággal élő személyeket minden projektnek a figyelembe kell vennie a jogok helyzetét, a fogyatékossággal élők jogi, jogainak helyzetét, és konkrétan a gyerekekét is. Tehát, ahogy mondtam, én is ugyanebben az irányban megyek, ahogy az az előző eszmecseréből is látszott ugyanezekben a témákban, tehát egyetértünk, és remélem, hogy jó lesz az együttműködés, és a az együttműködés a munka végén a lehető leghatékonyabb szöveggel tudunk majd előállni. Köszönöm. Köszönöm. Most pedig az LKS következik. Thank you, Madam Chair. Um, actually, I don't have much to... Köszönöm szépen, elnök asszony. Hát az elhangzottakat nem igazán tudom kiegészíteni. Egyedül csak annyit tudok tenni, hogy gratulálok a kiváló kemény munkáért, és elmondani azt, hogy az önök tevékenysége illeszkedik az emberjogi dem- és demokráciával foglalkozó cselekvésünkbe, amely 2015-19-re vonatkozik, a tagállamoknak cselekvéseket kell kidolgoznia az ENSZ idevágó egyezményével összhangban is. Köszönöm. Köszönöm szépen. Az ECE és a GUE előadója nincs itt de gondolom, hogy tartja a kapcsol- tartják a kapcsolatot az előadóval. Assis úr újra szót kér. Eh, Szeretnék köszöntet mondani mindenkinek a kiváló együttműködését az árnyék előadóknak. Valóban nagyon sokat tanultam ebből a folyamatból. Nem gyakran fordul elő, hogy ezek a javaslatok ilyen zöggenőmentesen alakulnak. A módosítók többségét el tudtuk fogadni, mert csak azért is, mert ezek hozzátettek valamit a jelentéshez. A legtöbben tisztában vannak ennek a kérdésnek a fontosságával, már ez önmagában, ezt önmagában győzelemként könyvelhetjük el. Az Európai Parlamentben persze könnyű eh, szép dolgokat mondani, de itt tényleg egy jó és hasznos szöveg születik majd. Ráadásul a hozzászóló módosítókat benyújtó kollégák munkájának köszönhetően jelentősen javult a szöveg, így majd a parlament egésze. Azt hiszem, hogy ez az Európai Parlament részéről jól mutatja, hogy mennyire elkötelezettek vagyunk az őslagos népek jogai iránt. Köszönjük, mondja az elnök. A következő napirendi ponta az a Genfi eh, beszámoló. Grzsib úr, várjunk a többiekre, vagy ne várjunk? Ha nem jönnek, akkor önre hárul az a teher, hogy beszámoljon a Genfen történtekről nekünk. Elnök asszony, ez az ön döntése. Igen, az én döntésem. Én pedig már eh, várva várom a beszámolóját. Mesélj el nekünk, hogy a, az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának Genfben tartott 37. ülés szakán, március 5.-6-án mi történt. Gzsib Andrzej Gzsib volt a küldöttségünk vezetője. A Máltai kollégánk, Assis úr portugál kollégánk, Kán brit kollégánk és portugál kollégánk Rodriguez asszony, Bashir brit kollégánk és Alstrevicius litván kollégánk vettek részt. Nagyon sűrű volt a programjuk, ha jól tudom. Kezdjük is az ön be számolójával, lehet, hogy hatig még mások is csatlakoznak, hiszen hatra volt az eredetileg kiírva az a program pont. Köszönöm szépen. Myślę, że najpierw powinienem... E, Köszönöm szépen, elnök asszony. Że ta nasza misja była bardzo dobrze przygotowana. E, na początku, kiedy... Azzal kell kezdenem, hogy elmondom, hogy nagyon jól előkészítették ezt a kiküldetést. Akkor, amikor az elején értékeltük az egészet, arra gondoltunk, hogy ez a program egyfajta egyoldalú érdeket tükröz részünkről, de aztán kiderült, hogy jó megoldás ez. Nagyon sok mindent bevettünk a gyermekek jogaival kapcsolatban, és ez uh, ugye a mai napon rendkívül releváns. Ezt külön megemlítem, hiszen ma beszéltünk már a konflikt, fegyveres konfliktusos övezetekben élő gyermekek jogairól. Különböző országok nagyköveteivel jó kapcsolatokat ápoltunk, ápolunk, információkat, tájékoztatókat kaptunk arról, hogy mi zajlott a képet kaptunk arról, hogy mi zajlott az emberjogi tanácsülésen. Az említett ülés jól el volt készítve, és egy sor kezdeményezés tulajdonképpen a végrehajtás szakaszába is léphet. Aztán az uniós tagállamoknak ezt monitorozniuk kell. Közvetlenül kapcsolódik ez az emberi jogi tanács által, által elfogadandó határozathoz. Közös célunk, az, hogy egységes fronton lépjünk fel, ez abszolút fontos ahhoz, hogy cselekvéseink sikeresek legyenek. Idén elfogadtuk azt a határozatot, amely a vallásszabadságról és a gyermekek jogairól szól, különös tekintettel Burmára és Szíriára. És természetesen az értekezéseink során nagyon sok téma megjelent a beszélgetésekben. Az emberi jogi tanácsülése is. Ez a téma különböző üléseken is felmerült már. Nagyon sok választ kaptunk. Én viszont felhívnám a figyelmüket arra a találkozóra, amelyet a tanács elnökével, Louis Sütchel rendeztünk meg. Elhangzott, hogy mindenképpen meg kell beszélni ennek a testületnek a félidős értékelését. Hasznos eszköz ről van szó, mert ez alapján lehet megnézni azt, hogy a tagállamokban hogyan hajtottak végre, hol tart egyáltalán végrehajtás, és a többi, és a többi. Még akkor is, ha vannak fenntartások, arra vonatkozóan, hogy néhány tagállam hogy hajt végre, itt van ez a rendszeres félidős értékelés. Nagyon hasznos ez az értékelés. Lehet, hogy néhány ország így jobban odafigyel majd arra, hogy mi zajlik területén. Az a tény, hogy elkezdtek odafigyelni erre, már önmagában véve rendkívül pozitív fejlemény, hiszen egyre többen győződhetnek meg annak fontosságáról, hogy követni kellene ezt a példát. Ez nagyon sok találkozónk volt, természetesen találkoztunk az emberjogi főmegbizottal és külön megbizottal. Ez az év nagyon fontos év. Az emberjogi egyezmény 70. évfordulóját ünnepeljük az idén. Elhangzott egyébként az is, hogy 30 éve osztja ki a parlament a Szakarov díjat, és beszéltünk a folyamat a Szakarov díj kiosztásának pozitív hatásairól. Említettük a Szakarov díjjal kapcsolatos hálózatot, amelyet az Európai Parlament hozott létre, és amelynek feladata az emberi jogok kérdésére odafigyelni világszerte. tárgyaló partnereinket bátorítottuk arra, hogy vegyenek részt a következő rendezvényeken. Itt konkrétan egy konferenciára gondolok, amelyen meg fogjuk ünnepelni a Szakarov 30. évfordulóját is. Egyébként sok pozitív válasz érkezett be már, jelentkeztek sokan, tehát nagy lesz a részvétel ezen a konferencián, és én ennek nagyon örülök. A résztvevők közül néhány szemét akár meg is hívhatnánk magunkhoz az albizottság ülésére. Tehát általában véve az ülésszakon előterjesztett anyagokhoz nagyon sok megérzést fűztek már, én most itt nem időznék tovább, de valamit megemlítenék. Sok időnk volt, így civil szervezetekkel sokat tudtunk tárgyalni, de nem annyit, mint amennyit szerettünk volna. Általában véve az volt a helyzet, hogy a civil szervezet képviselői arról szeretek volna beszélni inkább, ami, ő, ami őket érdekelte. Mi megpróbáltunk erre odafigyelni. Mindent összevetve, jól ment az egész, minden civil szervezet jelezhette, hogy melyek az ő véleményük szerint a legfontosabb problémák, és elmondhatták azt, hogy mit szeretnének az Európai Parlamenttel való együttműködésben látni. Mi pedig erre reagáltunk, válaszoltunk, következett a beszélgetés. Általában, a legtöbbször azt a megjegyzést hallottuk, hogy a civil társadalmi szervezetek tevékenységi körének egyre kisebb tere van az NGO-k jelezték is, hogy milyen problémákkal szembesülnek. És megemlítették a finanszírozást is, ez is szűkösebbé válik. További megjegyzéseket hallhattunk a hatáskörről, az igazságszolgáltatásról, az igazságszolgáltatás néhány országban kívánni valót hagy maga után. Elhangzott a fake news jelenséggel kapcsolatos megjegyzés. A fake news most már kihatással van a civil szervezetek életére is. Rendkívül erőteljes eszközzel próbálják meg a civil szervezetek hitelségét aláaknázni. a Nemzetközi Vörös Kereszt elnökével. A, találkoztunk tehát a, az emberjogi képviselővel, főképviselővel, és megbeszéltük a gyermekkereskedelem, gyermekprostitúció és gyermekpornográfia problémáját. találkoztunk azzal a főmegbízottal, aki a fegyveres válságövezetekben, konfliktuszónákban élő gyermekek jogaiért felel. Ez rendkívül érdekfeszítő volt, és meghívtuk is a konferenciára, amelyet az Európai Parlament szervez. Említettem, hogy ezen a konferencián ünnepeljük a szakaró díj kiosztásának 30. évfordulóját. A magánélethez való jog, az új technológiák kapcsán szintén téma volt. Új technológiákat használunk, melyek újítanak az életünkön, és kihatással vannak a civil társadalomra is. erőteljes eszköz, melyel ismeretekhez lehet jutni, de vannak kényes pontjai, mint például az érzékeny adatok kérdése. Mindent összevetve, nagyon fontos volt ez a beszélgetés mindenki számára, aki foglalkozik a kényes adatok kérdésével. Jó lenne ennek a testületnek a képviselőit magunkhoz is elhívni, hogy beszéljenek a kockázatokról és a lehetőségekről. Az őshonos lakosságról is szót ejtettünk, továbbá az UNCTAD főtitkárával is találkoztunk, Őt egyébként a parlamentünk nagyon jól ismeri. És Arturo Cabrera nagykövete is találkoztunk. Delegációnkat két részre kellett osztanunk, mert párhuzamos tárgyalásokat kellett folytatnunk, nem szeretük volna elszhasztani a lehetőséget, mindenkivel tárgyalni szerettünk volna. Egyébként ez a jelentésünkben is szerepel. Emellett eszmecserét szervezhetnénk meg az uniós tagállamok nagyköveteivel, úgyhogy meghívunk nagyköveteket a világ egyéb tájairól is, Rendkívül érdekfeszítő volt ez a tapasztalat. Amikor a nagykövetek találkoztak, ott voltak a keleti partnerség országainak a nagykövetei, velük szemben ültek afrikai országoknak nagykövetei, Etiópia például, és ázsiai országok nagykövetei is. Méreható eszmecserét tudtunk lebonyolítani sok témában. Elnézést kérek azért, hogy ezeket itt most részletesen nem taglalhatom. Összegzésképpen elmondanám, hogy mennyire hálás vagyok a delegáció tagjainak. Fel kellett készülnünk, jól fel kellett készülnünk erre a kiküldetésre. Szerettük volna, hogy mindenkinek, mindenki felelős legyen, illetékes legyen egy konkrét témában. Ez így nagyon jól működött. A titkárságunk is nagyon jól előkészítő munkát végzett, jól megszerezte a kiküldetést. És az Emberi Jogi Tanácsban az uniós nagykövet is nagy segítségünkre volt. Nagyon sok fontos információt készítette a számunkra. Köszönöm. Eh, Csip. Köszönjük Gzsib úrnak. Úgy tűnik, hogy valóban roppant sikeres volt a látogatásuk. Azt is említette. Asked several interlocutors Említette, hogy rengeteg eh, interlokutorral, azaz tárgyaló partnerrel sikerült egyeztetni az emberjogi hét során, novemberben már. A múltban már volt olyan is, hogy a DROE szakbizottsághoz intézett szavakat az Európai Unió Genfi nagykövete, akkor is, amikor összefoglalta az emberi tanács három részének legfontosabb döntéseit. Ez egy kérdés és javaslat, talán érdemes ezt megvizsgálni, mielőtt elmegy New Yorkba beszámol, érdemes lenne meghívni ide, hogy számoljon be arról, hogy a nyári, illetve a szeptemberi szeánszon ülésszakon mi történik. Ma délelőtt beszéltünk más kérdésről is, arról, hogy a Said főképviselőt, mielőtt augusztusban lejár a mandátum, azt szintén hívjuk meg. Talán ez is egyik következménye, vagy következtetése ennek a látogatásnak. Amikor Száid emberi jogi tanács elején megtartott megnyitó beszédét olvastam, mint mindig most is nagyon jó beszédet tartott, világosan fogalmazott, és frusztrációjának adott hangot a kapcsán, hogy még az ENSZ-ben a legfontosabb emberjogi szervezetben is milyen nehéz a független emberjogi, emberjogvédő munka. Szerintem ezért sem indul újra erre a posztra, mert úgy érzi, hogy nagyon nehéz ezt a munkát elvégezni. A zöldeknek nem volt helye a küldöttség soraiban. Így kicsit külsősként mondom, hogy sajnálom, hogy idén nem készült elles foglalás eh, erről az ülésről, mint ahogy azt tettük korábbi években. Szerintem korábban eh, ön is felvetette ezt, Az ilyen állásfoglalás 80%-a persze az éves jelentésre szólásfoglalásban megjelenik, de marad mégis 20%, ami máshol nem jelenik meg, mert ezek nagyon konkrétak és aktuálisak, és tényleg a Genfi szakra konkrétan vonatkoznak. Így tehát szerintem ezt a jó bevált szokásunkat nem kellene feladni, hiszen egy állásfoglalással a kohomot és tudjuk befolyásolni, akivel ráadásul nagyon aktívan kell együttműködnünk a prioritások terén. Most már ezt megtehetik a mi véleményünk nélkül is. Nem tudom, hogy jól értettem-e NGO, azaz civil szervezet ügyben. Ugyanazokról a szervezetekre beszélünk, amelyek lobbiznak itt Brüsszelben, lobbiznak nálunk Genfben. Számukra, hogyha az állás, elfogadott állásfoglalásunk kapcsán olvashatják, hogy mivel foglalkozunk pontosan, akkor ez mindenkinek jó. Tehát szerintem ez hasznos lenne. Ez csak egy magán álláspont. Nem tudom, szeretne erre reagálni. Grzsib úr. Przewodnicząca, oczywiście... E, Elnök asszony, Valóban én is osztom az ön véleményét. Igaza van, az éves jelentés általában bizonyos ö, idő, szoros időnyomáson ö, alatt készül el, és bizon az aktuális témáknak kevés időt és helyet tudunk szenteni, már csak azért is, mert egy évvel az érintett téma után készül el. Mondjuk a 2016-os év, év történésére 2017-ben beszélni, valahogy az egésznek a dinamikája nem jól alakul. Főként az ügyben, hogy milyen következtetésre jutunk a jelentésben, de hát alapvetően az igazi probléma mégiscsak hasonló. Az egyetlen, ami változik, az az, hogy bármi, ami aktuális, azért, mert ez alapvetően az utolsó pillanatban készült csak el, mégis szerintem a gyakorlatban tudnánk találni valami köztes megoldást, elkezdhetnénk dolgozni ezen az elsoroláson már akkor, amikor elkezdünk dolgozni az éves jelentésen. Hogy valóban az utolsó pillanatban az ülés előtt készüljön el ez a jelentés, óriási időnyomás alatt állunk ilyenkor mindig. A különböző politikai frakciók véleménye ezügyben eltér, nehéz tehát kiegyensúlyozott eredményre jutni. Nem mindenkinek tetszik az, amit végső megfogalmazásként javasolunk. De igen, igaza van, a fő tárgyaló partnereink mind-mind jelen vannak, és a tevékenységünkben részt vesznek, ők az érintett és érdekelt felek, akik Ettől nagyon sok hasznos információt kapunk. És azt gondolom, hogy az egész ülés szaknak az a légköre is befolyásolja azt, hogy milyen témákat választunk. Előfordulhat az is, hogy különböző dolgokról, más dolgokról beszélünk, amikor Genfben vagyunk, és teljesen más dolgokról beszélünk itt Brüsszelben. Még egy utolsó megjegyzést, ha megengednek nekem, nem akarok visszaélni a türelmükkel. Eh, nagyon sok fontos kérdésről kellett beszélnünk Genfben, nagyon sok komoly kérdést szerettünk volna feltenni is, de hát korlátozott idő mellett alapvetően arra koncentrálunk, hogy eh, mennyire fontos ez az év, már csak az Embriagok Egyetemes nyilatkozata miatt is, illetve a Szaharov díj eh, évfordulója miatt is, és minden egyes alkalommal meghívunk ide szakértőket, például az adatvédelem személyes adatok védelme ügyében nagyon sok a tegyőpartnereink közül komoly érdeklődés az ezen téma iránt. Remélem, hogy elfogadják ezeket. Köszönöm szépen ezt a beszámolót. Mások nem jöttek, úgy tűnik, hogy bíztak önben. Azt hiszem, hogy ezen a ponton lezárhatom mai ülésünket, és holnap folytatjuk 9 órakor ne felejtsék el, hogy pontosan ért.